kinevezésekre nyújtott be igényt. A mai ügyés jegyzőkönyvéhez csatoljuk ezeket az ajánlásokat. Ha senki nem emel ezekkel szemben kifogást, akkor ezeket a kinevezéseket elfogadottnak fogjuk tekinteni. A 105 per 6-os szabály alapján